monsieur le président chers collègues kedves kollégák szomorúan kell értesítenem a házat arról a sajnálatos körülményről hogy az ENSZ gázai menekültügyi ügynökségének székhelyét bombatámadás érte, izraeli tankok részéről három személy megsérült, és a hivatalnak fel kellett függesztenie a tevékenységét. Nagyon fontos, hogy erről a közelmúltbeli fejleményről mindannyian értesüljünk. Köszönöm szépen, Vörc kolléga ezt az információt, amely valóban